A jegyzőkönyv a következő ülés során kerül majd elfogadásra, ugyanígy a ma megszavazott jelentések is. És ezzel berekeztem az ülést, köszönöm.